Latford bárónő, akinek öt perce van. Berenes öné a szó. Őszintén elismerem, hogy a december 1-én múlt évben benyújtott szóbeli válaszokat váró kérdéseket az idő túlhaladta. Az eljárási jogok immár napirenden vannak, miután sajnálatos módon több évig ez a figyelem hiányzott, és egyértelmű prioritást kap a program. Az Európai Parlament az elmúlt évtized során folyamatosan eh, panaszkodott eh, arra, hogy eh, nem kap az ilyen jellegű eljárási jog megfelelő figyelmet a nyomozások, illetve a bírósági eljárások során. Akik elvben elvetik az európai elfogatási parancsot, mafia bűnözők terroristák és erőszakos cselekmények elkövetőit támogatják. Az európai elfogató parancs pluszra van szükség, mégpedig eljárásbeli garancia, eljárás jogi garanciákkal együttesen. Az európai elfogató parancs természetesen nem érvényesül megfelelően, sőt, tulajdonképpen európai elfogató parancs mínuszról beszélhetünk. Nagyon gyakran a jog is sérült, ugyanis a kölcsönös elismerés nem épült a kölcsönös bizalomra. Az egyik képviselőtársam például, hat, illetve az egyik lakos az én körzetemben hat é- hónapja vár megfelelő eljárás indítására. Én Tudok olyan esetekről is, amikor az európai elfogató parancsal visszaéltek. 2002-ben minden fél egyetértett abban, hogy ez az intézkedés, amely a más tagállamban fogvatartottak esetében bizonyos garanciák is épp érvényesülhetnek, illetve biztosítottak lesznek. A tagállamok azonban nem fogadták el a 2000 évi bizottsági javaslatot az eljárási jogok területén, most pedig legfeljebb egy aprólékos lépésekben történő előre lépést, előre haladást várhatunk. Legalább egy úti terv megtörtént, elkészült, lehet, lehetünk optimisták is, és azt mondhatjuk, hogy az üveg félig telve van, de én sajnos attól tartok, hogy az európai óvadékkal kapcsolatosan nem történtek megfelelő lépések. A bíróknak más tagállamokban hozott bírósági döntéseket kell végrehajtaniuk, és ez komoly aggályokat támaszt, hogyha ezekhez nem kapcsolódnak megfelelő garanciák a ítélkezés szakaszában is. Itt nem csak az állampolgárok tartanak a jogok joguk sérülésétől, hanem mindez érinti az ügyészséget, illetve a bírák munkáját is. Az emberi jogi biztosíték, ami az európai elfogadó parancsban szerepel, kifejezett feltételként kell, hogy érvényesüljön. A bíróságnak meg kell győződniük arról, hogy az emberi jogok nem sérülnek. minden ha minden egyes tagállam a kötelezettségeit messze menően tiszteletben tartaná, akkor nem lenne szükség európai szintű intézkedésre. Ugyanakkor viszont emiatt nagyon gyakran a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság elé citálják az egyes tagállami bíróságokat. Úgyhogy mindenféleképpen szükség van egy európai mechanizmusra az ítéletek végrehajtása területén, és ez az Európai Bíróság felügyelete alatt történne. Következetesek kell legyünk az Európai Bíróság gyakorlatával, és nem ellentétesen kell eljárnunk azzal. Remélem, hogy a tanács is egyetért abban, hogy az irányelvben az emberi jogok garantálásának fontosságot kell adni. A tavaly októberi szöveg kevésbé nagyra törő azonban, mint az eredeti bizottsági javaslat. Én remélem, hogy ennél nagyra törőbbek leszünk, és az eljárási jogok kialakításánál következetesebbek, alaposabbak leszünk. És eh, itt a jogi tanácsadás, a hatóságokkal való kommunikációhoz való jog és egyéb jogoknak is érvényesülniük kell. Remélem, hogy elég gyorsan megszületik majd az úti terv annak érdekében, hogy a jogok, amelyek már hosszabb ideje várnak megfelelő érvényesülésre, valóban érvényesülhessenek. Tanács részéről López Káido kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hálás vagyok azért, hogy ez a kérdés felmerült Latford bárónőnek köszönhetően. És Antonescu asszony ugyancsak napirendre tette, illetve Romero Altara és Tavaris képviselők is megtették, illetve aláírták ezt a kérdést, fontosnak tartják, és alapvető valóban a büntető eljárásokban az eljárásjogi kérdések szerepe. Én is osztom azt a nézetet, hogy alapvető fontosságú. Egyetértek Latford Báronővel. Azzal is egyetértek, hogy az Unióban harmonizálni kéne ezt a területet a hozzászólásban azt hallhattuk, hogy a svéd elnökség ideje alatt jelentős előrelépés történt, és valóban erről is van szó. Tényleg komoly előrelépést értek el. A tanács egyetértett a fordításhoz és a tolmácsoláshoz való általános jogügyében az eljárásban, és egy hónappal később a tanács elfogadott egy tervet, amely egy másik fronton is előrelépést hozott ahogyan azt a tisztelt képviselő kérte. A báronő megemlítette például a jogokról való tájékoztatáshoz való jogot, illetve a váddal kapcsolatos tájékoztatást, a jogsegét a családtagokkal és a segítőkkel, tanácsadókkal való kapcsolattartás joga és a kiszolgáltatottak számára nyújtandó külön segítség. A svéd elnökség idején a tanács ezt el is fogadta. Az Európai Parlament egyetért azzal, hogy folytatni kell ezt a munkát, és ez egy prioritás. Felvethető a kérdés, hogy valóban prioritása, én határozottan azt mondanám, hogy igen. A spanyol elnökséget arra kérem, hogy első tevékenységei között az Európai Parlamenttel együttműködve gondoskodjon arról, hogy elfogadják a 13 tagállamban már bevezetett fordítás és tolmácsolási jogi rendelkezéseket. Az Európai Parlamenttel együttműködve a 13 tagállam ezt már megkezdte, és úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság javaslatokat terjeszt majd elő ebben a témában. Mi pedig nagyon szívesen elősegítjük ezt. Szeretnénk, hogyha minél előbb megtörténne. Tehát a parlamenttel együttműködésben hangsúlyoznám ismét, így fogadhatjuk el a rendelkezéseket. Megemlítem még, hogy márciusban Madridban szemináriumot tartunk az Európai Bizottság és a Európai Jogi Egyetem részvételével. Latford bárónő felé ez egy jelzés, hogy mennyire egyetértünk, illetve vettük az észrevételeket. Ezeket a kérdéseket uniós szinten szabályozni, harmonizálni kell, és az Európai Parlamentet fontosan tájékoztatjuk. Köszönöm. Báró úr kapszót mondja az elnök a bizottság részéről. Nincs Tisztelt elnök úr, kedves Latford asszony, nagyon fontos ez a kérdés. Önök tudják, hogy én mekkora fontosságot tulajdonítok az eljárásjogi garanciáknak. Igaz, hogy az Európai Bizottság már hosszú évek óta küzd azért, hogy a védelem alapvető garanciái minden büntető eljárásban meglegyenek Európában. Ez elengedhetetlen az igazságügyi együttműködéshez, és feltétele az elengedhetetlen kölcsönös bizalomnak a tagállamok között. A bizottság sokat tett azért, hogy olyan európai jogszabály jön létre, ami ezt a területet szabályozza és valóban a svéd elnökségnek köszönhetően létrejött egy menetrend a 2009. november 30-i tanácsülésen. Ez egy alapvető előrelépés a minimális eljárási jogok szabályozása terén Európában. Ennek a révén a tagállamok megállapodtak arról, hogy prioritást képez az Európai Parlamenttel való teljes együttműködésben egy új jogszabály elfogadása. López Garrido miniszter úr nagyon jól elmagyarázta, hogy a spanyol elnökség miként konvergál a maga részéről e szándék felé, vagyis ezen első intézkedések elfogadása felé, amelyek lehetővé teszik, hogy a minimális garanciák mindig meglegyenek. A menetrend lépésenkénti megközelítést javasolt, ez tűnik számunkra jó megoldásnak, így lehet úgy tűnik elérni a megfelelő célokat a lépésenkénti step-by-step megközelítés nem csak azt jelenti, hogy minden egyes eljárási jogról méreható elemzést kell végezni a jogszabály javasláskor, hanem azt is, hogy ezeket a jogokat külön-külön kell megvalósítani. Így elkerülhető az az alkú folyamat, amelynek eredményeképpen túlságosan általános jogszabályok jönnek létre, illetve nem lehet egyes tagállamokat túlszulejteni hogy bizonyos területen engedményeket csikarjunk ki. Látford asszony, biztosíthatom, biztos vagyok benne, hogy az új Európai Bizottság mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a menetrendben foglaltak megvalósuljanak, és minél hamarabb mm, létrejön ez a jogszabály. Ami a fordítás és tolmácsoláshoz való jogot illeti, ami az első lépés, a bizottság nyugtázta a több tagállam által tett kezdeményezést. Ez a kezdeményezés az Európai Bizottság 2009. júliusi kezdeményezésén alapul, illetve a 2009 második fél évében a tanácsban folyó munkán. Az biztos, hogy nem minden tagállam felel meg teljes mértékben az Európai Emberi Jogi Egyezménynek, illetve a Strasburgi Bíróság joggyakorlatának. A vádlott és jog és védőügyvédje közötti kommunikáció esetében nem minden garancia érvényesül. Ráadásul a bizottság korábbi javaslata a fordítási eh, jognál komplettebb jogosítványt tartalmazott, mint a tanácsban kialakult megállapodás. Hát persze a parlament és a tanács eh, együtt eh, dolgoztak, és úgy gondolom, hogy az eljárási jog terén ambíciózus jogszabály fog kialakulni az európai igazságszolgáltatási térség szempontjainak megfelelően az Európai Emberjogi Egyezmény normáinak megfelelően, és a Strasburgi Bíróság bíráskodási gyakorlatának, illetve az alapjogi kártának megfelelően. Biztos vagyok benne, hogy számíthatunk a parlament tevékeny részvételére ebben a munkában, és abban is biztos vagyok, hogy a spanyol elnökség minden segítséget megfogadni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, biztos úr. Most Antonescu asszony két percben. Köszönöm, elnök úr. Annak ellenére, hogy történtek előrelépések, a büntető eljárásban hozott ítéletek kölcsönös elismeréséről, e, elismerése terén, ugyanakkor ez nem mondható el a vádlottak jogainak érvényesüléséről. Nincs egyensúlyban ezen érintett személyek joga és nagyon gyakran veszélybe kerül ezen jogok érvényesülése. A svéd elnökség nagyon üdvözlendő módon támogatta az ütemterv kidolgozását, ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy a Lisszaboni szerződés egy új keretet teremtett. A javaslatot irányelv javaslattá kéne átdolgozni, folytatni kéne a munkát ezzel az anyaggal kapcsolatosan, ugyanis minket aggaszt ennek a kérdésnek a jövője. A szóbeli választváró kérdést ezért intéztük a bizottsághoz és a tanácshoz. 13 tagállam, közöttük Románia is egy kezdeményezést nyújtott be a tanácshoz, illetve a bizottsághoz. Remélhetőleg javítani tudunk a szövegen, ami a hatályt illeti, illetve az eljárási jogok garantálását a fordításhoz, illetve a tolmácsoláshoz való hozzáférés tekintetében. Ami pedig az ütemtervet illeti, a védelemhez való jog érvényesülése, illetve a hátrányos helyzetben lévők jogainak érvényesülése mindenféleképpen alapvetően fontos. Remélhetőleg ezt a javaslatot minél előbb elkészítik, ami pedig a tagállamokat illeti, minél előbb közös standardokat kell, hogy érvényesítsenek. Köszönöm. Most pedig Romero López kap szót két percben. Üdvözletem a spanyol elnökségnek. Én is azt szeretném aláhúzni, hogy ez a kezdeményezés az első az eljárási jogok területén, amiről már évek óta vitatkozunk, és gyakorlatilag függőben maradt a svéd elnökség alatt is. Most a parlament előtt hever egy javaslat, erről még további viták várhatók. Úgy gondoljuk tehát, hogy ez a kérdés még igencsak embrionális formában van. A szövegen lényegesen javítani lehetne. Remélhetőleg az parlamenti eljárás során erre sor kerül. Baró biztos úr is az ambiciózus javaslatokról beszél, tehát remélhetőleg ez így fog történni. A parlament erről a kérdésről már több éve vitatkozik, de a tagállamok ellenállásába ütközött. Az ütemterv azért készült el, hogy ezt a fajta halogatást megtörjük. A, úgy gondoljuk, hogy a bizottságnak és a tanácsnak most ezt a kérdést új összefüggésbe kell helyeznie. Szeretnénk, hogyha az eljárási jogok csomagban szerepelnének legalább annyira fontos a tolmácsoláshoz, fordításhoz való jog, mint a jogsegélyhez való jog garantálása. Remélhetőleg a munka az elkövetkezendő években fel fog gyorsulni. A terrorizmus ellenes jogszabály alkotás természetesen bizonyos garanciák felfüggesztését is megkívánja, de ezeket a kérdéseket meg kell oldanunk. Köszönöm, Watson úr, két percben. Elnök úr, ez a ház javasolta 2001. szeptember 6-án az Európai Elfogató Parancsnak a bevezetését, és azóta is a fiókban porosodnának ezek a javaslatok, hogyha a New Yorki terrortámadás nem teszi aktuális ezt a kérdést. És eh, a tisztelt háznak nagyon nagy szerepe volt mindebben, és akkoriban ahhoz is ragaszkodtunk, hogy a büntető eljárások minimális jogi garanciáját is biztosítani kell. 2002-ben az Európai Bizottság megtette a maga javaslatát, és gyorsan beindult a munka, és egész mostanáig vajon miért feküdt el ez az egész, és miért nem sikerült a tanácsnak külön-külön jóvá hagynia, elfogadni ezeket. És a kiadatási egyezményeket helyettesítettük az európai elfogadó parancs bevezetésével, és ez jelentősen felgyorsította az eljárást a politikai síkon, és a tagállamok együttműködését, a jogállamiságot a kontinensen igen jelentősen kiterjesztette. Kölcsönös bizalom az alapja. Túl sok esetben megkérdőjelezik az állampolgáraink ezt a bizalmat. Két állampolgárunk Magyarországon várja a tárgyalását, a kiadatásokat több mint egy éve kértük, és most már két hónapja előzetesben vannak, és még több hónap van hátra a tárgyalásig, és nem adják át őket, elvesztették a megélhetésüket, a családtagjaikkal nem tudnak kapcsolatot tartani, sőt, könnyen lett, hogy mindketten ártatlanok, és nem nem érvényesek az ellenük hozott eh, vádak. Az Európai Igazságügyi Együttműködés pedig eh, rossz hírbe keveredik emiatt. Európának sürgősen oda kell erre figyelnie. Thank you. I, was going to... Elnök, köszönöm az európai elfogató parancs keresztapájának szerettem volna önt titulálni, de attól tartottam, hogy ez félreérthető. Hajtala asszony kap két perce szót. as he was waving it. Do you accept it? Yes, you do. Igen, valóban jelentkezett. Dartmouth um, képviselő kap fél perce szót. Bin Laden és szeptember 11-e ürügyként szolgált az európai elfogadó parancs bevezetésére. Azt állítja ön, hogy az európai elfogadó parancsot kizárólag terroristák, gyilkosok és súlyos erőszakos bűncselekmények elkövetői ellen alkalmazzák? Elnök úr, nem azt mondtam, hogy Bin Laden indokolta a bevezetést. Az elfogató parancs nem csak a terrorcselekményekre, hanem a súlyos bűncselekmények mindegyikére vonatkozik. és ezzel előreléptünk a jogállamiság irányába, és garanciákat teremtettünk az állampolgáraink számára. Dartmouth Lord úrtól elnézést kérek. Azt gondoltam, hogy még az előző ügyben lengette a, tábláját. Wojciechowski úr, egy percben. I'm sorry, forgive me. Elnézést kérek. Hautala asszony, elnézést kér az elnök. Hautala asszony következik két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Watson úr helyesen állított, hogy az Európai Parlament kérte az Európai Elfogató Parancs bevezetését, illetve a kritériumok érvényesítését, a minimális büntető eljárási garanciákat. Számos tagállamban problémák merülnek fel. Azt mondhatjuk, hogy az elfogató parancs bizony homokra épült, mert az az alapja, hogy a tagállamok kölcsönösen megbíznak egymás büntető jogi rendszerében, illetve hogy a tisztességes tárgyaláshoz való jogot tiszteletben tartják, az emberi jogokat tiszteletben tartják, és tudnék történeteket mesélni arról, hogy mindez nem érvényesül. Ezért sürgős, hogy az Európai Bizottság, ahogyan a kollégám említette, intézkedjen. Egy olyan integrált rendszerre van szükség, ahol valóban érvényesülnek a minimális eljárási garanciák. És úgy gondolom, hogy a Lisszaboni szerződés adja meg ennek az alapját, mert az Európai Parlament most már élhet valamennyi hatáskörével a tanács mellett ezen a területen is, és nagyon örültem a biztos úr ez irányú kijelentésének, illetve ő is hangsúlyozta, hogy bizalomra van szükség a bizottság és a parlament együttműködésében. Előre kell hoznunk, fel kell gyorsítanunk ezt az együttműködést a tagállamok között. Bizony tudnék történeteket mesélni arról, hogy a jogállamiság egyes tagállamokban nem érvényesül, bár alkalmazzák a, <clears throat> az elfogadó parancsot. hadisak Amájev, illetve Katájev, litván állampolgárokat Finnországban tartják fogva, ők csecsenek, és a csecsen háborúban árvává váltak, és a hatóságok tudtak arról, hogy a családon belüli erőszak enyhébb formáját szenvedték ők el. És most menedékjogot kértek Finnországban. A litván állam viszont a kiadatásokat kéri. Jövő hétfőn szerepel az ügy az elsőfokú Helsinki bíróság előtt, és Finnország meg kell, hogy bízon abban, hogyha Litvániának kiadjuk az illetőket, akkor ők tisztességes eljárásban részesülnek. És sajnos számos példát tudunk arra, hogy nem hatékony, vagy nem érvényesül az elfogató parancs. Biztos úr, illetve az Európai Tanács elnöke, meg kell, hogy mondjam, hogy erre a kölcsönös bizalomra kell, hogy épüljön az együttműködés. Köszönöm szépen, és most következik Wojciechowski úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem is van egy példám, akár csak Hautala asszonynak. Egy fiatal lengyel állampolgárt életfogytiglani börtönbüntetéssel sújtottak az Egyesült Királyságban nemi erőszakért. Egy a média figyelme miatt történt ez, és szerintem az eljárás nem volt mérhető a lengyelországi színvonalhoz, bár a mi rendszerünkben nincs is életfolytéglő büntetés ilyen esetekben, csak 12 évig terjedő börtönnel sújtható tehát a, a lengyel igazságszolgáltatási rendszer előírásaival ellentétes rendszerben ítélték el külföldön. Nagyon gyakran a büntetést más országban kell letölteni, mint ahol hozták, és ez nagyon furcsa helyzetet hoz, ezért támogatom én ezt az irányelvet. Köszönöm szépen, Tavares úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Uniónak két lába van, az egyik a tagállamok, a másik pedig az állampolgárok, akiket mi képviselünk ebben a házban. Mi vagyunk a választott képviselőik. Egyes esetekben az országok megoldották saját problémájukat, nagyon világos rendszereket alakítottak ki, viszont megfeledkeztek az ügy egy részéről, például a bizalom elvéről, ami nagyon fontos az egész EU-ban. Az európai elfogató parancs nélkülözhetetlen, nagyon fontos, lehetővé teszi, hogy a bűnüldözésben együttműködjenek a büntető igazságszolgáltatásban egész Európában. A tolmácsolási és fordítási jog nagyon fontos, és ezért nagyon szorosan együttműködtem Latford asszonynal. különben nem lehetne külföldi állampolgárokat elítélni. Fontos, hogy ez a munka előre haladjon és javuljon a büntetőeljárások helyzete. Dartmouth Grove, két perc. Két választópolgár, Michael Turner és James McCormick ma este és börtönben van a Magyarországi Fővárosi Büntető, Büntetésvégrehajtás Intézet második objektumában, és nem emeltek még vádat ellenük, nem is tudjuk, hogy mikor lesz a tárgyalásuk. Előzetesben lenni nagyon súlyos helyzet Magyarországon, nem is beszélhetnek egymással, illetve el vannak választva a többi fogvatartottól is, az a nap 24 órájában egyedül vannak zárkájukban, és hetente három telefonhívást kezdeményezhetnek, egyszer zuhanyozhatnak, illetve családtagjaikkal havonta egyszer találkozhatnak. Vagyis gyakorlatilag magán elzárásban vannak. Egy fehér galléros bűnnel vádolják őket, vagyis nem gyilkosok, nem terroristák, és csak azért vannak börtönben, mert az európai elfogató parancs parancs működik. Az európai elfogató parancs egyetlen tolvonással söpörte a Nagy-Britanniában ezer év alatt kialakult elfogatás elleni gyakorlatot. Hiába rázza a fejét Watson úr, időnként az igazoltatás során elkövetett hiba eredményeképpen kerülnek emberek így börtönbe. Az összes párt, a liberális demokraták is megszavazták ezt az elfogató parancsot. Én azt mondom, hogy zsákűz, a brit politikai establishment nagy pártjainak a hibája, hogy a brit állampolgárok bármikor börtönbe kerülhetnek Európában. Köszönöm

Köszönöm szépen. Coelho uh, úr következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha a López Garrido úr megengedi, Báró biztos úrhoz szeretnék szólni, mert az új bizottság felállásáig már nem találkozunk többször, tehát szeretném megköszönni az energetikus munkáját és a belügyi és igazságügyi együttműködés terén elért eredményeit. Gratulálok neki! Hozzátenném, hogy azokkal is egyetértek, akik elmondták, hogy mennyire fontos ez a téma. Nem csak a biztonság térségévé, hanem az igazságszolgáltatás térségévé is szeretnénk tenni Európát, ami azt jelenti, hogy minden eljárási garanciákra vonatkozó kezdeményezés alapvető jelentőségű. Lépéseket kell tennünk az áldozatok támogatása irányába, és hogy biztosítsuk az igazságszolgáltatás elé álló állampolgároknak a jogait. Watson úr is elmondta ezt, és szebben fogalmazott, mint ahogyan én megtehetném. Nyolc éve foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, és csak bizonyos jogokat tudtunk érvényre juttatni. Többet és gyorsabban kellene tenni. Ez a bizottság és a tanács feladata. Báró biztos úrtól azt kérném, hogy hívja fel a, az utódja figyelmét is ennek a jelentőségére az eljárási jogok területén, és ez ne csak a fordításra, tolmácsolásra vonatkozom. Elnök, köszönöm. Benová asszony másfél percben. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák. Az eljárási jogok büntető eljárásokban egy nagyon aktuális téma, a biztonság, a jog és alapjogok érvényesülése területén. A tolmácsolásra, fordításra, illetve a tájékoztatásra, a konzuli együttműködésre való jog mindenféleképpen biztosítandó. Ezeket demonstratívan figyelembe kell venni, ugyanis az Európai Unió lényege a meglehetősen nagyszámú alapjogok kölcsönös figyelembe vételéről, illetve tiszteletben tartásáról szól az Európa Tanácsra is tekintettel. És ezeket a jogokat minden az eljárásban érintett, vádlott, gyanúsított vagy elítélt számára biztosítani kell. Ezeket a jogokat tiszteletben kell tartani, annak érdekében, hogy a cél teljesüljön, illetve hogy az érintettek átképzésére, illetve reszocializációra is sor kerülhessen. Köszönöm szépen, Batten úr, másfél perc. Tisztelt elnök úr! az európai közös eljárási jogok erősítését kéri a szakbizottság a tanácstól. Több évszázad alatt alakult ki Nagy-Britanniában az elfogatás elleni jog. Andrew Symeou, az én egyik választópolgárom, az egyike azoknak, akit kiadtak annélkül, hogy egy brit bíróság a prima facie bizonyítékot láthatta volna vele kapcsolatban. A kiadatás egyszerű bürokratikus formassággá silányult Symeou úr, a Corydalius hírhet börtönben van hat hónapja eljárás, tárgyalás nélkül. Cinikus ez a hozzáállás a brit képviselők részéről, akik Londonban krokodilkönnyeket sírnak, miközben nem tesznek semmit a közös eljárások arról szólnak, hogy alacsonyabb szintre kell vinni a e, jogi normákat, nem magasabb szintre. A habeus corpus, az esküt illetve e, a Magna Carta alapján e, kellene inkább közös normákat létrehozni. Papa Nikolaou úr az egyetlen képviselő, aki elkapta a tekintetemet, egy percre megadom neki a szót. alapvető fontosságú, hogy amennyire tudunk, próbáljunk meg létrehozni egy referencia keretet az eljárási jogokhoz a büntető eljárásban. A bizalom kérdése alapvető fontosságú. Az állampolgárok bizalmára van szükségünk abban a tekintetben, hogy ezeket a garanciákat mindenhol betartják. A tagállamok között az együttműködésben bizalmat kell megvalósítani, amikor igazságot szolgáltatnak. De még egy dologra szeretnék rámutatni, arra, hogy minnyájunknak bíznunk kell az igazságszolgáltatásban. És hogyha ez nem sikerül az Európai Unióban, mármint ennek a bizalomnak a létrehozása, akkor lesznek bűnözők, akik visszaélnek a helyzettel. Egyfajta jogi vákum jön létre. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig López Garrido úr következik a tanács részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd mondjam el, hogy nagyon elégedett vagyok, mert a különböző frakciók képviselői mind egy dologról számoltak be, arról, hogy harmonizálni kell európai szinten az eljárási garanciákat. Arról beszéltek, hogy igazi jogérvényesülésre van szükség a büntetőeljárásokban. Ez közös vonás minden frakció hozzászólói között igazi eljárási garanciákra van szükség a büntető eljárásokban az európai integrációban valóban arra van szükség, hogy igazi igazságszolgáltatási térség jön létre, lisszaboni szempontok megvalósuljanak, és az elkövetkező fél év során a spanyol elnökség prioritásai között ez is szerepelni fog. A különböző politikai perspektívákban mindenkitől ezt hallottam. Nagyon fontos, hogy nagyon sürgősen harmonizáljuk az eljárási jogokat Flasikova eh, Benyova asszony meggyőzött, hogy eh, eh, ez nagyon fontos most, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, és az Európai Emberjogi Egyezményhez csatlakozunk ebben a fél évben a spanyol elnökség meg fog tenni mindent annak érdekében, hogy etéren létrejöjjön az irányelve. Az Európai Bizottság megtette a javaslatát, és már 13 tagállam egyetért. Az európai elfogató parancs nagyon fontos vívmány az Európai Unióban a szervezetbűnözéssel szembeni fellépésben. Ezt hangosan és egyértelműen szeretném kimondani. Olyan ö, országot képviselek, amely nagyon megszenvedte a terrorizmust, és tudom, hogy nagyon lényeges eszköz az elfogató parancs a küzdelemben. Köszönöm. Biztos úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr miniszter úrnak igaza van. Koe úr nagyon helyesen mondta, hogy Európa a biztonság és az igazság szolgáltatás térsége kell, hogy legyen. Watson úrnak is említeném, hogy igaza van, hatékonyan érvényt szereztünk ennek, de igaz, hogy az európai igazságszolgáltatási térség működését meg kell szervezni, és ezért dolgozunk, ezen munkálkodunk, hogy valóban megbízhassunk az igazságszolgáltatás működésében mindenütt Európa szerte. És e tekintetben még egyszer szeretnék köszönetet mondani a kérdés feltevőjének, mert felhívta arra a figyelmet, hogy a szövegből kiindulva, amely 2009. október 23-ai tanácsi döntés alapján illetve a parlament álláspontja szerint, és a spanyol elnökség munkája szerint kidolgozta ezt az új javaslatot, amely a régi szöveg helyébe lép, és igyekeztünk megfogalmazni az összes szükséges jogalkotási javaslatot ebben a tagállamok részéről szükséges intézkedésekkel együtt. Az, az Európai Bizottság már is dolgozik a javaslaton, például a jogokkal kapcsolatos tájékoztatás ügyében. És a bizottság szeretné minél előbb megvalósítani az úti tervben szereplő célokat. És ezek jelzésértékű lépések. Az Európai Bizottság egyetért azzal, hogy akár magasabb sebesség fokozatra kapcsolhatunk ebben a kérdésben. És Most már kiérlelődött javaslatok vannak, a egy több évre szóló program keretei között végezhetjük ezt a munkát, és ezeket a feladatokat én vittem eddig. Az eljárási garanciák területén sikerült előrelépnünk. Lépésenként haladunk, és sinem van ez a munka. Köszönöm szépen a spanyol elnökségnek és és remélem, hogy 2010-ben további előrelépést érünk el. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. És feltételezem, hogy többen itt a tisztelt házon kívül is Carlos Coelhoval mélységesen egyetértenek. Köszönöm szépen, lezárom a vitát. Next. A következő napirendi pontunk egy szóbeli kérdés emberkereskedelemmel kapcsolatos témában. Az első hozzászóló Anna Head két és fél percben.